E, przechodzimy teraz do ostatniego punktu. Következzék akkor napirendünk e, következő pontja. A nők e, szerepe a béke folyamatban, meghallgatás. A női szakbizottsággal együtt készítettük elő ezt. Szeretném üdvözölni körünkben a Nőjogi Szakbizottság képviselőit, és a mai meghallgatásunk két részből fog állni. Először is eh, a nők kell szembeni kihívásokra fogunk eh, koncentrálni, akkor, amikor a béke folyamában szeretnének részt venni. Utána pedig a nők igazi részvételről fogunk beszélni a béke folyamatokban. Az emberi jogi szakbizottság a tanácsban egy második jelentést is kiadott, az EU komplex megközelítéséről, A, az a reményem, hogy a mai vita során ezen folyamat az emberi, az emberi jogi tanács folyamatáról többet fogunk majd hallani. Szeretném üdvözölni Gustafsson urat, illetve a vendégeinket, Nikolaj asszonyt a Nőjogi Szabizottság részéről, illetve a Védelmi Szabizottság alelnökét, ott is foglalkoznak a nők helyzetével. Jézus Ignácio urat is üdvözlöm. A NATO esegyenlőségi irodájának vezetője, Léna Ág, főtitkár, Kvinatil Kvina szervezet részéről érkezett, és Boriana Jönsson asszonyt is üdvözlöm, aki az Euromax program igazgatója, és eh, az európai nőjogi kérdéseket felett. Szeretném üdvözölni ezen kívül még a biztonsági és konfliktus megelőzési igazgatót is a külügyi szolgálat részéről, Joella Jenit, Charlotte Isaacson asszonyt is üdvözlöm, illetve hát őt meghívtuk, de sajnálatos módon nem tudott eleget tenni a meghívásunknak. Ő képviselte volna a NATO-t, és Jézus Ignácio úr fog majd Iszekszon asszony helyett beszélni. Szeretnék néhány megjegyzést megjegyzés számára lehetőséget adni, és Gustafsson úrnak adom meg a szót először is. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megszervezték ezt a közös meghallgatást, a mi részvételünkre kell is. Nagyon keményen dolgoztunk ezen a szakbizottságunk részéről, és nagyon örülünk annak, hogy megszervezhettük ezt a meghallgatást szemmőjéri szabizottsággal. Elmondhatom, hogy ez a kérdés egyre fontosabbá válik, mert azt láthatjuk, hogy nagyon sok konfliktus van a világon, és hogyha megoldásokat kell találnunk ezen konfliktusokra, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi mit tehetünk ezért, van egy 1325-ös ENSZ határozat, amely a nők szerepéről szól a békefolyamatokban, illetve a konfliktusok utáni helyzetben. Mindenképpen nyilvánvalóvá kell tenni a nők helyzetét, Gyakran a nők helyzetét arra használják fel, hogy háborút folytassanak. Remélhetőleg, hogy majd a vitában a képviselők is hozzászólnak. Én vagyok a felelős az első részért a meghallgatás során, és kollégám fogja elnökölni majd a második szekciót. De most megadnám a szót Nikolaj asszonynak, aki a Nőjogi Szakbizottság tagja és jelentéskészítő volt. A jelentésének címe Nők konfliktus helyzetben. Ez egy olyan jelentés, amely nemrégiben került elfogadásra, de majd ő beszél erről bővebben. Köszönöm szépen, hogy Nikolaj asszony is eljött ide. Szó. Thank you, President. Dear... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy részt vettek ezen a konferencián. Egy olyan témáról van szó, amely szívügyem. Én vagyok a SZEDE alelnöke, én vagyok felelős az esélyegyenlőségi témákért, a védelem és biztonsági politikáknál. Nem azért, mert én vagyok az egyetlen alelnök asszony, remélem, hogy mások is vannak, amiért ezekkel a témákkal foglalkozhatok, és a FEM szakbizottságnak is tagja vagyok. Két évvel ezelőtt javaslatot tettem egy olyan jelentése, amely a háborúban a nők helyzetével foglalkozik, ez sikerült elfogadni, és szeretnék beszámolni azokra az előrelépésekről, amelyek az elmúlt időben történtek. Ahogy önök közül sokan emlékeznek rá, az ajánlás fő ajánlása az volt, hogy legyen egy speciális képviselő az LKSZ-en belül a békebiztonság területén a nő, nők helyzetével kapcsolatban, illetve ennek van egy ensz um, példája is már. Nagyon sok civil szervezet kérte már ezt, én magam is. Ezen ajánlás elfogadásával az Európai Parlament elismerte ennek a nézőpontnak a szükségességét. A támogatás ellenére úgy tűnt, hogy ez felesleges, hiszen az LKSZ-en belül az új emberjogi speciális képviselő létrehozásával ezt a témát is lefették. Mi azért kértük a speciális poszt létrehozását, azért, mert ez a téma túlságosan bonyolult, túlságosan nagy, és nem lehet ezt egyetlen egységen belül megoldani. Ami az átfogó megközelítést illeti, az ENSZ biztonsági a határozat a 13-20-as, az ENSZ biztonsági tanácsának határozatának megvalósítását is um, fontosnak tartjuk, illetve kérték ők is az elsfoglalás um, megvalósítását. Nagyra értékelem az elvégzett munkát, és sokkal egyszerűbb lenne egyetlen poszton belül koordinálni ezt a munkát, és sokkal egyszerűbb volna, hogyha egy EU-s uh, képviselő lenne, ebben a témában, és ez a regionális párbeszédés szinten is továbbvinni a témén. Egy olyan EU-s képviselő, amely az összes projektet figyelemmel követni, amelyeket EU-s finanszírozási eszközökkel támogatnak. Azt gondolom, hogyha elfogadjuk a jelenlegi helyzetet, akkor felmerül annak a kockázata, hogy ez a probléma továbbra is a peremen marad. Éppen ezért kérem egy nők biztonság és védelmi kérdések témájában legyen egy EU-s speciális képviselő, ami pedig a nemzetközi szintet illeti. Nagyon fontos, hogy egy világosan szervezett egyhangon szólaljunk fel. Speciális női képviselőnek az lenne a mandátuma, hogy foglalkozzon mind a szexuális erőszak áldozatául esett nők kérdésével, illetve a békefenntartási folyamatokban szerepet vállaló nők kérdésével. Ez koordinálná az összes EU politikát, amelyek a nőkkel, illetve a békefenntartással foglalkozik. Olyan képviselő lenne szükség, aki válaszolni tudna például arra, hogy milyen projekteket valósítanak meg az afrikai köztársaságban, közép-afrikai köztársaságban, illetve mi a helyzet Afganisztánban, a humanitárius segítségnyújtási programokat miből finanszírozzák, azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések és konkrét válaszokra van szükség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy, mint említettem, egy hangon szólaljunk fel. Ami a finanszírozást illeti, nagyon örülök annak, hogy milyen sok projektet finanszíroznak a különböző EU-s eszközökkel. A stabilitási eszköz, az Európai Demokrácia és Emberjogi Eszköz, az Európai Fejlesztési Alap, illetve az előcsatlakozási alap mind ilyen eszközök. Azt gondolom azonban, hogy többet kell tenni az előcsatlakozási alapon belül, olyan projekteket kell keresni, amelyek az igazságügyi rendszer erősítését szolgálják, például a balkáni térségben és a háborús bűncselekmények kétfelelősek bíróság elé állítását szorgalmaznák. Az Európai Parlament többször hangszorozta azt, hogy a igazságügyi rendszer kapacitásai korlátozottak a Bosznia-Hercegovinában el követett háborús bűncselekmények kapcsán fontos, hogy napirendre kerüljön és fontos hangsúlyozni azt a témát is, hogy béke nem lehet igazságszolgáltatás nélkül, és az igazságszolgáltatás nem működhet a büntetlenség elleni küzdelem nélkül. Az új ENSZ biztonsági tanácsbeli határozata 2102-es szám, amit az elmúlt évben fogadtak el, ez az EU regionális szervezete és a tagország közötti együttműködésre vonatkozik, és több nőt szeretnének bevonni a békefenntartó folyamatokba, és nagyon fontos, hogy a tárgyalási folyamatok elejétől ez így valósuljon meg. A civil társadalmi szervezetek bevonása rendkívül fontos a tárgyalásokban, az emberi jogok kérdése meghatározó az Európai Unió számára, és fontosnak tartom, hogy a jó együttműködésünket fenntartjuk. Nagyon fontosnak tartom a civil társadalom felelősségvárosának er- erősítését, és fontos, hogy ebben a csapatban a civil társadalom nagyobb arányban képviseltethesse magát. Fejlődés történt, a, a gender, tanácsadókra vonatkozóan, viszont nincsen megfelelő adatgyűjtés annak érdekében, hogy figyelmel követhessük, hány nő kapcsolatot be a békefenntartó folyamatokba, ezeket a kérdéseket meg kell oldani. Fontos, hogy a tagországok eh, nemzeti akcióterveket, cselekvési terveket eh, fogadjanak el 1325-ös ENSZ határozattal kapcsolatban, ennek megvalósulását figyelmel mm, közö, kövessék. 2012-ig a 27 tagországból 16 tagország, tehát még Horvátország csatlakozás előtt nemzeti cselekvési tervvel rendelkezett, és ezt a nemzeti cselekvési tervet számos szervezetben nyújtotta. Éppen ezért eh, még egyszer megismétlem a felhívásomat az összes tagország felé. A Nemzeti Akcióterv megvalósításában a kormány képviselője könnyen mond beszédeket arról, hogy több nőre van szükség a békefenntartó műveletekben viszont a nemzeti cselekvési tervek kialakítása azt jelenti, hogy a civil társadalommal le kell egy asztalhoz, ezekkel a szervezetekkel és egyértelmű világos lépéseket kell elhatározni, illetve megfelelő időtervet arra vonatkozóan, hogy ez hogyan történjen. Az EU-s politikák önmagában nem elégségesek, a tagországoknak el kell végezniük a munkát, szintén belülről is szerveződniük kell, illetve nemzeti szinten is elő kell mozdítanunk a koncepciót, ami a kkb és illetve a, az ENSZ folyamatait illeti. Nagyon fontos, hogy a nők bekapcsolódását eh, látható módon emeljük ki ezekbe a béke folyamatokba. Nagyon fontos egyensúlyt teremteni az LKS-ben, a, a rekrutálásnál, illetve delegációvezetők között, és több nő kellene, hogy legyen. A legut legutóbbi jelentés alapján az EU-s mutatókról 18%-a pusztán nő az EU delegációs vezetőknek. Ez azt jelenti, hogy 133-ból 4 ilyen nő van. Természetesen a rekrutálásnál nem a gendert kell figyelembe venni, és fontos, hogy a kompetens nőket ne tévesszék szem elől, tehát fontos, hogy a civil és katonai képzéshez is megfelelő nőket rekrutáljunk, és ennek nemzetközi szinten kell megvalósulnia. El kell mondanom azt is, hogy politikák kialakításánál, illetve a dokumentumok kialakításánál a nők nem állhatnak ölbetett karral, és várják azt, nem szabad, hogy csak várják azt, hogy őket ebbe bevonják. Nekük kell megkeresniük a kormányt, és kezükbe kell fogni a kezdeményezést. A KKV katonai műveleteinél is több nőt szeretnénk látni, Létezik az a sztereotípia, hogy a katonai műveletek kizárólag a férfiaknak valók, a nőket túl gyengének, puhának, érzékenynek érzékelik ezekre a posztokra. Ez a témája ennek a meghallgatásnak. És megpróbálják a nőket távol tartani a konfliktusoktól, azt gondolom, hogy nem csak a férfiak gondolkodnak így, hanem sajnálatos módon a nők is ugyanígy gondolkodnak. Nagyon sok nő gondolja azt, hogy a katonai szakma csak a férfiaknak való. Miért jelentkezne valaki békefenntartó misszióra, ha ez férfiak dolga? És a nőket csak, mint a háború áldozatait tartják számon, és úgy kezelik ők, és a férfiak is így kezelik őket. A női szerep nem csak arról szól, hogy gyermekeket kell nevelni, és a háborús bűnök, a szexuális erőszak áldozatai nagyon sok esetben nők, de nem szabad csak ezt a szintet figyelem előtt tartani. A nők is lehetnek erős nők, lehetnek túlélők, akik sikeres tárgyalásokat vezethetnek minden konfliktus esetében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nők kikerüljenek ebből a passzív szerepből, és aktív vezetőkké váljanak, akik felelősséget vállalnak saját sorsukért. Végezetül pedig egy dologra még felhívnám a figyelmet, azt gondolom, hogy elérkezett a nézetváltás, ideje, a megközelítés megváltoztatásának ideje, egy új paradigmára van szükség, és ezt a témát nem csak eh, mint a háború áldozatait kell nézni, hanem résztvevőként is, és nagyon remélem, hogy a béke fenntartó műveletekben az ő szerepük meg fog erősödni, hiszen azt gondolom, hogy eh, a béke teremtés az önmagában női sajátosság. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm Nikolai asszony. Megköszönjük a munkáját ezen a területen. Most egy kicsit föl kéne gyorsítani a dolgok menetét, mert túl sok időnk nincs. Az első panel következik. Megadom a szót Jesus Ignacio Herruiznak, aki a NATO-t képviseli. A nemek közötti egyenlőség osztályát vezeti. Ez egyfajta titkárság. A titkárság azzal foglalkozik, hogy a különböző NATO-s igazgatóságokban vagy osztályokban hogyan kezelik a nemek kérdését. Tehát alapvetően tanácsadó szerepük van eh, nemek egyenlősége témájában, de nem csak a nato belül, hanem eh, más fórumokon is eh, ellátják ezt a tanácsadó szerepüket. Tíz percet adok Hiruisz úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. el kell mondjam, hogy nem vagyok szakértője a témának, úgyhogy előre is elnézést kérek az esetleges hibákért. Egy videót szeretnék először bemutatni. Krisztina, kérem szépen, kapcsolja be a gombot. LC, I work helping women to participate in this process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 hogy saját és országuk jövőjét alakítsák. Ahhoz, hogy stabil társadalmakat alakítsunk ki, nők kellenek. A nők harcolhatnak az, az igazságtalanság, az egyenlőtlenség és az erőszak ellen, csökkenthetik a szegénységet, és stabil társadalmat építhetnek ki. Az egész társadalom a van. Szerintem egyetlen értelmes dolgot mondhatunk, nem lehet úgy békét teremteni, hogy az emberek felét kihagyjuk belőle. One out of five men have been a victim. Minden ötödik férfit megerőszakoltak. Félmillió fiút adnak el szexrapszolgának. Több mint 60 millió kisfiút kényszerítenek idősebb nőkkel házasságra. A világon a munka kétharmadát a, nők vég, a férfiak végzik el, de a gazdagság csak 10%-ából részesülnek, és csak a világ javainak csak 1%-ban tulajdonosai. A férfiaknak a férfiak csak a világ fontos vezetőinek csak 10%-át teszi ki. Amikor egy háborúnak vége van, akkor a tárgyaló partnerek 92%-a nő. Elnézést! összekevertük a dolgokat, de ettől még nem helyesítsem. Terjesszék ezt az információt, ha azt akarják, hogy a világ egyen, egyenjogúbb legyen, vagy egyenlőbb. back again, so... Köszönöm. Ezek a hölgyek 2011-ben közösen kapták meg a Nobel díjat. azért, mert nem erőszakos módon álltak ki azért, hogy a nők is részt vehessenek a béketeremtésben. A nőknek tehát rendkívül fontos a szerepe a demokráciában és a béke épp ki, alakításában. a diszkrimináció, a nők elleni diszkrimináció szóló ö, egyezmény 79-ben született meg, 65 ország írta alá. Nos, ez az állami és magánfelekre is vonat ki, vonatkozik. 82-ben született meg a nők béketeremtő szerepéről, 195 ország írta ezt alá. Aztán 95-ben a pekingi nyilatkozat szintén arról szólt, hogy a nőknek milyen szerepe van a konfliktusok megelőzésében és megoldásában. 2000-ben született egy dokumentum arról, hogy a béke tárgyalások során milyen szerepet kell szállni a nőknek. Aztán az esznek még számos más határozata született, amely a nők szerepéről szól. Tavaly ok- októberben született az utolsó ilyen témájú ez határozat, itt még erősebb intézkedéseket olvashatunk arról, hogy a nők hogyan vegyenek részt a konfliktusos helyzetek megoldásában. A biztonsági tanács, az ENSZ, a regionális szervezetek, mint például a NATO vagy az Európai Unió, illetve a tagállamok feladata az, hogy a nők számára lehetőséget biztosítsanak a tárgyalóasztalnál. Elnézést, nagyon kis betűs ez a következő szöveg. láthatjuk, hogy még mindig a időménti határozatok ellenére az a normális, hogy a nőket kihagyják a döntéshozatalból. Láthatják, hogy mennyi a nők, mekkora a nők részesedése, mint mediátorok, mint aláíró felek. A nők több mint négy nők rendkívül kis százalékban vannak jelen a béketeremtésben. Az aláíró feleknek csak 4 a nő, a fő tárgyaló feleknek csak a 2 százalék, a, tagok, a tanuk 3 százaléka és a tárgyalók 9 százaléka nő. A 2008-tól 2012-ig eltelt időszakban csak két esetben írt alá nő a béke megállapodást. A 1990-től 2010-ig eltelt időszakban csak a béke megállapodásoknak csak 16%-a utalt nőkre. 2008 óta olyan konfliktusokban, mint Uganda vagy Kongói Demokratikus Köztársaság. Hihetetlen nagy volt a női áldozatok száma, illetve a nők elleni erőszak elkövetésének száma. Tehát nagyon nagy itt az eltérés a különböző nemzetközi elkötelezettségek és a valóság között. Most a gazdasági világról szeretnék beszélni. Itt is alul vannak reprezentálva a nők. az 500 legfontosabb vállalati pozíciónak csak a 4%-át töltik be nők. Körülbelül ugyanez a helyzet Európában. A ö, vállalati vezető 96%-a férfi. Tehát igen, kicsi a nők szerepe a gazdasági világban, és ez tükrözi azt, amit a béka folyamatoknál láthatunk. 2013-as Davoszi világgazdasági fórum. Azt láthattuk, hogy a, hogy a 2600 küldöttből csupán 400 nő volt jelen. Christine Lagarde, az IMF felnöke elmondta, hogy a politikai és a gazdasági életben is nagyon kevés a női vezető, annyira lassú az előrelépés, hogy kvótarendszert kell fölállítani. Szíriai béke tárgyalások, nincsenek nők a tárgyalásokban. A szíriai nők azt kérik, hogy az ő hangjukat is hallgassák meg, és hogy az alkotmányban is, hogy az alkotmány is rögzítse és a férfiak és a nők közötti egyenlőséget. Nem csak rossz hírünk van, a Facebookról töltöttem le ezt a képet, a Facebook kiváló az üzenet közvetítésre. Az ENSZ biztonsági tanácsának nagykövetei vannak itt 2014-ben, öt női nagykövet is van, Samantha Power az USA-ból érkezett. Korábban az elnök, az amerikai elnök tanácsadója volt, aki nemek közötti egyenlőség kérdéséről adott tanácsot. Nem indokolja azt semmi, hogy a nőknek nem adnak képviseleti jogot, az sem, hogy az ország gazdaga vagy szegény, hiszen a közös jövőért a nők is sokat tehetnek. Mi a helyzet a NATO-ban? A NATO közvetlenül nem foglalkozik békefenntartással, megpróbáljuk a nőket egyre nagyobb számban felvenni. Sajnos, bár annak ellenére, hogy a női jogokat felkaruljuk, nem tudunk érvényt szerezni ezen elképzelésünknek. A Chicagói nyilatkozatban is elhangzott, hogy a nemzeti erőkben nagyobb lehetőséget kell biztosítani a nőknek. Nézzük ezt, ehhez képest mit mond a valóság. A fegyveres erőkben a nők aránya 3 és 20 százalék közötti, mindenki megkeresheti a saját országát, és megnézheti, hogy mi a nők aránya. Ezek nyilvános adatok, a NATO oldalán megtalálhatják ezeket. Az ENSZ-ben dolgozók, dolgozó békefenntartók esetében 4%-nál kevesebb a nők aránya és körülbelül ennyi a NATO rendőrség esetében is. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 3800 nő és 95400 férfi dolgozik az ENSZ békefenntartó kötelékében. Hiába vannak tehát a különböző nemzetközi megállapodások, hogyha ezt mutatja a valóság. A nemzetbiztonsági intézményekben is ez látható, és sajnálatos módon a biztonsági, szem, biztonsági ágazatban nem valósul meg a nemek közötti egyenlőség. Miért fontos a végefenntartásban nemek közötti egyenlőség? Így sokkal hatékonyabban tudunk fellépni, hogyha több nő van a katonaság kötelékében, és láthattuk azt is, hogy a, a női békefenntartókhoz nem fordulnak olyan ellenségesen a helybériek, a nők a különböző erőszakos bűncselekményekről nagyobb esélye számolnak be. Egyfajta ö, szerepmodellt jelentenek a nők, Afganisztánban is például, és, besz- és Afganisztánban mindenkivel tudnak beszélni a nők. A 13-25-ös határozat, előírja azt, hogy mindenki részesüljön gender képzésben. Ez felügyeljük, felügyeli azt a NATO, hogy ezt betartják-e. Megpróbáljuk azt elérni, hogy megfelelő számú tanácsadó legyen jelen a katonai struktúra minden fokán. Úgy gondoljuk, hogy ez hatékony módszer ahhoz, hogy a nők szerepét, szerepvállalását biztosítsuk, és hogy a nők hangját lehessen hallani. Tehát megfelelő számú nőt kell bevonni a munkákba, hogy a leghatékonyabban tudjunk fellépni. Nézzük a következtetéseket. A, mu- a béke folyamatokban, és ezt hallottuk az előttem szólótól is, a nőket általában áldozatként festik le. Aktív szerepet nem szoktunk nekik tulajdonítani. Vajon mit, mi, különbséget jelente, hogyha a nőket is bevonjuk? Igen, hiszen a különböző intézményeket, szerkezeteket jobban át lehet alakítani, hogyha a nők is ott vannak a tárgyalóasztalnál. Az ENSZ statisztikái szerint a konfliktusos országok felében öt évvel a fegyveres konfliktus után visszatér az erőszak hullám. Ne, ilyen körülmények között nem lehet a nők szakértelmét figyelmen kívül hagyni. És igaz az az elképzelés, az az érv, hogy, az, hogy a népesség felét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nagyon fontos, hogy a férfiakat szövetségesként kezeljük, Aztán a hatóság. A politikai és kantonai vezetőknek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezt a változást kieszközöljük. Ezeket a célkütőzéseket meg kell valósítani. Az ENSZ és tagállamainak feladata az, hogy különböző ösztönzőket hozzon létre, amelyek azzal, a szerep, azzal az eredménnyel járnak, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező nők kerüljenek szakértői, illetve közvetítő szerepbe. Köszönöm. Tack så mycket att du har eh, delgett eh, eh, NATOs syn på det här och hur ni ser på de frågorna. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallgathattuk a NATO nézőpontját a videóban, amit hallhattunk, az nagyon jó volt. Ez úgy gondolom, hogy egy ilyenfajta világot valóban senki nem akarna elfogadni, mint amit felvázoltak. Köszönöm szépen. Elena Ág is itt van körülbelül a Quinan szervezet nevében. Ez egy olyan szervezet, amely nemzetközi szinten és eh, aktív 130 különböző szervezetet tömörít, egészen Nyugat-Afrikától kezdve Nyugat-Balkánig, akár vagy a Kaukázusig bezárólag. Ez egy olyan szervezet, amelyet díjaztak is 2002-ben, mert annyira sokat tettek a nőkért és a békéért. Most pedig meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen Gustafsson úrnak. Az a videó, amit eh, az imént láttunk, azt mi készítettünk a fordított világról. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy elhívtak bennünket ide az Európai Parlamentben. Nagyon fontos az önök hangja is. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak eh, bennünket ide. Az előttem szóló után el kell mondjam, hogy én is hasonlóképpen szerettem volna ezt megfogalmazni. Én most a nők szerepéről szeretnék beszélni a konfliktus területén, és arról, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a társadalmat a béke folyamat irányába tereljük, és utána is fejlesszük. Ennek során nagyon fontos a nők részvétele, hiszen gyakran le kell küzdeni a szexuális erőszakot, a nők nagyon sok szerepet játszhatnak a béke folyamatok erősítésében. Akár a béke tárgyalások során is fontos szerepet játszhatnak. Azt láthatjuk például a Szíria kapcsán is túlságosan kevés nő volt jelen. Nagyon fontos azt elérni, hogy valami történjen ezen a területen. Szarajevóban például egyedülálló találkozóra került sor a bosnyák aktivisták részvételével mindkét fél részéről nők is jelen voltak. Ahogy Gustafsson úr is elmondta, a szervezetünk a női szervezeteket támogatja, amelyek a nők emberi jogaival foglalkoznak, a nők részvételével foglalkoznak a béke kiépítése kapcsán, a nőket segítik a konfliktusos helyzetekben. Például, a, például 20 évvel ezelőtt már Boszniában is jelen voltunk. Tehát Svédországból támogatták a nők, a bosnyák nőket, minden európai ország akkoriban megpróbált segíteni a bosnyák nőknek. Tömeges megerőszakolásra is gyakran sor kerül, itt gyakran etnikai villangások tapasztalhatóak. Hogyha döntést hoznak, akkor mindenképpen a nőket is be kell vonni. Gyakran előfordul az, hogy a döntés során a nők jelen vannak, de igazából nem vonják őket be. Nagyon sok a női békeaktivista, és tudjuk, hogy mennyire fontos a női szervezetek szerepe. A nőket a lányokat támogatni kell abban, hogy iskolába járhassanak, részt vehessenek a munkaerőpiacon. A női szervezeteknek mindig nagyon nehéz osztávon támogatást kapnunk. Még akkor is, hogyha um, az különböző EU-s programokban több eszköz áll rendelkezésre, nagyon nehéz támogatást kapni a női szervezetek számára. általában projektekhez kötődik a pénzügyi támogatás, és azt láthatjuk, hogy nagyon nehéz a szervezeteket képviselni, erősé tenni. Sokkal többet kell tanulnunk, és hogyha egy dolgot mondhatnék a parlamentnek, akkor az az, hogy mindenképpen a női szervezeteket kell támogatniuk, és nem inkább a projekteket. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió vagy a tagállamok ezt nem látják, körülbelül ugyanazokat a feltételeket szabják meg a kis szervezeteknek, mint a nagyobbaknak, amikor nagy infrastruktúra projektekről van szó. Más szervezetek is elmondták már ezt, nem igazán látjuk ezen a területen a fényt az alagút végén. A női szervezet nem csak a nők számára fontosak, a béketeremtés szempontjából is sokat tehetnek. Több lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a nőknek is legyen beleszólási joguk, hiszen a béketeremtés kapcsán főként a férfiaké a szerep. Az egész világ számára jelezni kell azt, hogy mi a helyzet, és más polgári szervezeteknek is, például az Amnesternek, azon kell lennie, hogy független módon lehessen a békefolyamatokat létrehozni. Hogyha megnézzük a szexuális erőszakot, a nemi alapú erőszakot, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy a fajta erőszak nagyon olcsó és hatékony módja annak, hogy embereket megfélelmítsenek, vagy megalázzanak. Láthattunk számos ilyen konfliktust Kongóban például, vagy akár Szíriában is. Tudjuk azt is, hogy ez megtörténik, azt nem tudjuk, hogy mennyire elterjedt ez, de tudjuk, hogy ez megtörténik. És azt is láthatjuk, hogy a menekült táborokban is gond van. Nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen, mit tehetnek a helyi női szervezetek, milyen női szervezetek léteznek a fogadországokban. Például Libanonban nagyon sokat tettek a női szervezetek, megpróbáltuk a szíriai menekülteket is támogatni. A szexuális erőszak stigmatizáló is. Ez azt jelenti, hogy a nők nem mernek arról beszélni, mi történt velük, mert úgy vélik, hogy így sokkal jobban megbüntetik majd őket. A Boszniai boszniai konferencián azt is hallhattuk, hogy például szírnőket elfognak, aztán végül őket szabadon engedték, de utána pedig a családjuk büntette meg őket, vagy akár meg is ölte őket. Ugyanis úgy gondolták, hogy a becsületükben sérültek még akkor is, hogy semmi nem történt velük a fogságban. Tehát mit lehet tenni rövid távon? Úgy gondolom, hogy média, illetve orvosok szinten is valamit tenni kell. Az orvosoknak is uh, tudniuk kell, hogy mennyire fontos a um, tartás kötelezettsége. Vannak olyan helyek, amelyek biztonságosak, ahova nők elmehetnek, ahol pszichológiai, pszichológiailag is segíthetnek ezeknek a nőknek. Hosszú távon a büntetlenség ellen is fel kell lépni a szexuális erőszak kapcsán. Számos állásolást elfogadtak a biztonsági tanácsban. Ez arról szól, hogy a békét, a biztonságot a szexuális erőszak fenyeget, illetve az emberi méltósággal ellentétes ez. Nagyon fontos az, hogy ezt a problémát ugyancsak megutassuk a béketárgyalások során, mert különben fennáll a veszélye annak, hogy semmi ezzel a jutás nem fog létrejönni. A béke tárgyalások Szíriáról, Genfben úgy tűnik, hogy hogy sokkal szélesebb körülök lennének ezek a tegyelások, sokkal bevonóbb jellegűek, akkor magának a békének is sokkal több lenne, sokkal fenntarthatóbb lenne. Nagyon sok nemzetközi szervezettel beszéltünk, a Women's International-lel is, számos más civil szervezettel beszéltünk, és mindig az hangzott el, hogy a női delegációkat is be kell engedni ezekre a tárgyalásokra, például a szír a civil társadalom részéről. Ez ideig ez még nem történt meg. Egy öt pontos tervet dolgoztunk ki, és szeretném ezt önöknek bemutatni, hogyha megtalálom. Ez, ez a dokumentum, ezt meg is nézhetik, hogyha érdekli ez önöket. megvizsgáljuk azt, hogy eh, hogyan lehetne még intenzívé tenni a tárgyalásokat. Szeretnénk eh, rámutatni arra, hogy eh, nagy hiányosság az, hogy nincsenek itt gender szakértők, ugyanis a háború másként érinti a nőket és a férfiakat, más szemüvegen keresztül kell így tekinteni. Ezt más fajta helyzetbe kerülnek a nők és a férfiak, Úgy gondolom, hogy a nők sokat tehetnek azért, hogy minden a helyére kerüljön. Remélem, hogy sokkal jobban bevonják majd a női szakértőket. Például Kofi Allen ellátogatott Kenyába, egy női szakértővel, és a kenyai nő, női koalíció sokat tett akkoriban, és ez is fontos volt, hogy egyfajta kapcsolatot teremtettek a civil társadalommal. Egyfajta fórum jött így létre a tárgyalások során. Nagyon fontos az, hogy több kapcsolatot sikerüljön kialakítani, és így megfelelően lehessen a béketárgyalásokat is irányítani. A boszniai szerb, illetve a szerb nőkkel folytatott konferencia során két dolog volt világos – a bosnyáknak elmondták a szír aktivistáknak is, hogy a tárgyalásokon részt kell venniük, a béketárgyalásokon részt kell venniük, hiszen akkor alakítják ki a, a keretét a programoknak, például a Daytoni tárgyalásoknál nem voltak ott a nők, és minden az zárt ajtók mögött zajlott. És hát tudjuk, hogy mi lett ennek az eredménye. Tudjuk, hogy mi a helyzet most Boszniában a Daytoni megállapodás igazából egy felosztást eredményezett etnikai alapon. Ennek az eredménye az az volt, hogy diszkrimináció van Boszniában, 40%-os munkanélküliség, a politikai megoldások nem ö, sikerülnek, Ezt láthattuk Szarajevóban, és ez egy reakció a jelenlegi helyzetre. Nem sikerül az országot rendesen vezetni, a szíriai békefolyamat kapcsán úgy gondolom, hogy majd kolléganőm sokkal többet fog beszélni. Srebrenicában is megpróbáltak a nemzetközi közvéleményhez eh, fordulni. Még egyszer szeretném megköszönni önöknek azt, hogy beszélhettem önök előtt. Tack så jättemycket Lena och... Eh, Köszönöm szépen Léna Agnak az előadását. Köszönöm ezt az üzenetet. Ami a nők bekapcsolódását illeti, a kezdetektől fogva ebbe a vitába. Ahhoz hasonlóan azt gondolom, hogy nagyon fontos világon és átlátható módon mindezt elmondani, és azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy ez néha így történt, jó példákkal. Vannak pozitív és kevésbé pozitív példák. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hogy hozzájárult a vitánkhoz. Az egyes panet lezárjuk ezzel. Egy kis késésben vagyunk. Éppen ezért áttérünk a kettes panelre. Szeretnénk egy kis időt spórolni. Parancsoljon öné a szó. już powiedział mm, pan Gustafsson, debata będzie wspólna dla... Köszönöm szépen, ahogy Gustafsson úr már elmondta, ezt a panelt eh, gyorsan le kell zárnunk. Nagyon kevés időnk van. Most Joel Zseni asszonyt kérem meg, hogy tartsa meg előadását. bardzo proszę, może teraz e, pani Boriana Johnson. Parancsoljanak az EKS képviseletében, illetve először Boriana Jönszán kap mégiscsak szót, még az első panel képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel a gondolatainkat ebben a nagyon fontos témát, az európai feminista kezdeményezés a legfőbb területekkel foglalkozott, az Euromente együttműködés keretében is, az emberi jogi, nőjogi szervezetekkel együttműködve, a közel-keleten Afrikáig jelenleg elemzést készítünk a hatalomról, szekularizációjáról, demokráciáról, illetve az erőszakról, valamint a béke megvalósításáról. Fontosnak tartjuk a közös terek létrehozását, a tapasztalatcseréhez, a szakmai tapasztalatcseréhez azért, hogy feléphessünk a háború alatt a nők elleni diszkriminációval, erőszakkal szemben. Számos eh, szereplővel dolgozunk együtt, és amikor a nők szerepéről beszélünk, a döntéshozatában, akkor mindig ugyanazra a kérdéssel találjuk magunkat szemben, hogy a nők hogyan eredményezhetnek változást, illetve milyen hatása van az ő bekapcsolódásuknak. Az e, válaszunk erre, hogy a nők e, milyen szerepet tölthetnek be, amit a férfiak nem. A nők e, bekapcsolódással foglalkozó a döntéshozatába átfogó módon, hiszen ez szociális és e, gender alapú igazságra kell, hogy támaszkodjon, nem hatékonyságra. A nők jelenléte nem mérhető, ami a hatást illeti, hanem ez tulajdonképpen a demokrácia mércéje. Az pedig azt jelenti, hogy az összes döntéshozaladi folyamat, beleértve a békefenntartási folyamatot, fontos, hogy a demokrazitációs folyamatra alapuljon, és lehetővé tegye a nők, illetve minden érintett bekapcsolódását, részvételét. Jelentős a gender különbség, mind az átmeneti folyamatokban, mind a béke folyamatokban diktátori uralom alatt levő országokban. A békefenntartás fontos, hogy speciális patriarchális örökségek épül sajnos, illetve univerzális patriarchális értékekre. Ez vonatkozik a reprodukcióra, a termelésre, a nők elleni diszkrimináció folyamatára, miután a konfliktus lezárul, illetve az átmeneti időszakra is ez jellemző. Éppen ezért a vitánk legfontosabb pontja a nők proaktív bekapcsolódása. Fontos, hogy a nők aktívak legyenek a civil társadalomban, ők vezessék az erőszakos konfliktusok során a közösséget, a társadalmat, de az ő aktív bekapcsolódásuk nem mutatkozik meg az arányos képviseletben eh, a konfliktusos folyamatban, illetve az átmeneti folyamatban utána. Tehát eh, úgymond ők nem szerepelhetnek a folyamat elején és a folyamat során, hanem általában utána jelenek meg. Természetesen sok szót ejtettünk már ezekről a témákról, de megpróbálom ezt négy részre bontani. Az első kihívás és struktúrált kizárása a nőknek a tradicionális béke demokráciai folyamatokból az elmúlt évtizedben, évtizedekben a konfliktus kapcsán a katonaság szerepe erősödött a humanitárius segítségnyújtásban, illetve a béke megőrzésében. A NATO támogatta a diktátori uralom elleni küzdelmet, viszont a béke megvédése érdekében ők inkább az erőszakot alkalmazzák, ez jellemző a katonaságra, és a nőknek van szükségük védelemre Afganisztánban, Irakban, más országokban is így van. Ahhoz, hogy valakit meg lehessen védeni, azt jelenti, hogy alá kell, hogy vesse magát a folyamatoknak, és kizárják a döntéshozatalból a katonaság, amúgy is kizárja a jogi politikákat a katonai zónákban. Figyelme kell tartanunk azt, hogy nem csak a katonai zónákat értjük, hanem azokat a folyamatokat, amelyek a katonai jellegű értékek megőrzésére irányul, illetve a társadalmi normák megőrzésére a civil intézményekben és az állami politikákban is. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a férfiak privilegizált szerepe erősödik a katonasságban, a döntéshozatalban, és természetesen ez limitálja a hozzáférést, illetve a nők lehetőségeit a politikai hatásgyakorlás kifejtéséhez. Ami a felfegyverkezést illeti a katonaságot, ennek katonasági hatása a nőkre. El tudjuk-e érni az esélyegyenlőséget, hogyha az összes ENSZ költségvetése, amelyek genderügyekkel foglalkoznak, 0,05%-ot tesznek ki, összevetve a teljes katonai költségvetéssel. Éppen ezért úgy, úgy érezzük, hogy a nők részvétele, a béke tentartása mindig is a demilitarizációval és a lefegyverkezéssel függön össze. A második kihívás a esélyegyenlőségi struktúrák felállításában rejlik, amelyek a nőket egy alárendelt helyzetben tartják, a nők kizárása a békefolyamatokból, a döntéshozatalból nem valósul meg egy éjszaka alatt, csak azért, mert épp felmerült egy kom konfliktus, léteznek univerzális minták erre, és a hatalom elosztása nem egyenlő a nők és a férfiak között, és ezek a struktúrák azt jelentik, hogy a nők alul vannak reprezentálva békeidejében is, a döntéshozatalban, és kizárják a nőket eh, a béketárgyalásokból is a katonai konfliktus után. A harmadik kihívás, szociális társadalmi jellegű kihívás, és ez eh, jelentős gender sztereotípiákhoz kapcsolódik, amelyek a nőket stigmatizálják tehát jelentős sztereotípiák élnek az úgynevezett feminin identitásról, nő identitásról. Ezt az ízlés hiánya, illetve a hatalommal való um, képtelenség uh, kérdése, tehát nem tudnak mit kezdeni a nők a hatalommal, ez is egy sztereotípia. Ez természetesen történelmi uh, alapokra vezethető vissza, és a közéletből való kizárással magyarázható korábban a nők esetében, tehát a döntéshozatában az esélyegyenlőség a gender balance létrehozásához globális változás van szükség a közvélemény részéről, és nagyon fontos lebontani a történelmi kulturális akadályokat, azért, hogy a nők és ez megmagyarázható az, első a fundamentalizmus, a válási fundamentalizmus is megerősödött. Nagyon fontos a feltételeket, amit itt maga szintre helyezni a politikai eszközök esetében, a gender identitás érdekében, és fontos egy olyan társadalmat kialakítani, ahol egyenértékek a nők és a férfiak, ez pedig a döntéshozók számára, és egy üzenet volna, akik döntésekkel foglalkoznak az Európai Parlamentben nincsen elég időnk. A béketárgyalások struktúrájának politikai jellege van, ez politika struktúra, és a politikai éra a férfiakkal van teli, történelmi szempontból a működése is férfiak vannak jelen, tehát a nőket könnyen arra invitálják, hogy speciális nőkre jellemző kérdésekkel, nőjogi kérdésekkel foglalkozzanak viszont eh, a nők nem egy speciális faj, úgy úgymond, hogy a férfiak sem, tehát az összes politikai döntéssel kell, hogy foglalkozzanak, amelyek a társadalmat érintik, az egész társadalmat. Tehát amikor a nők, ha egyáltalán részt vesznek a béketárgyalásokon, akkor ők a, vagy a politikai folyamat része, vagy a konfliktus része, tehát azt várják tőlünk, hogy a konfliktusnak ezen részét védjék meg. Tehát még akkor is, hogyha közülük néhányan tisztában vannak az esélyegyenlőséggel, akkor sem helyezik politikai agendába ezt a témát, tehát az esélyegyenlőséget nem tűzik a politikai napirendre, és pontosan ez történik Genfben. A nőkkel arról beszéltünk, hogy ők mit várnak az ellenzéktől, tehát be voltak ragadva vagy az egyik, vagy a másik nézőpontba. Nem vehettek ebben részt, hiszen struktúrális szempontból ez nem, ez nem lehetséges a civil társadalom, ezt nem teszi lehetővé. A politikai pártok, és most kitérek néhány struktúrára, amelyek nagyon-nagyon fontosak, és kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a nőket megakadályozzák a politikai életbe való bekapcsolódásban. Tehát fontos, hogy itt egy demokratizációs folyamat valósuljon meg párhuzamos módon a civil társadalomban, amikor a civil társadalomra térnénk át, akkor hiányzik a tere a párbeszédnek, amikor az emberek azok, akik érintettek, hogy nekik esélyük legyen a vitára, a nők, feministák, béke aktivisták, emberjogi aktivisták, kutatók, emberjogi szervezetek, szakszervezetek, tehát fontos lehetőségük legyünk összeülni, stratégiája kiélezni, fontos, hogy átlátható, inkluzív jellegű vita valósuljon meg a békevel való foglalkozásban, a béketárgyalások kapcsán, amelyek eh, az esélyegyenlőségre törekszenek. Viszont nincs ilyen tér, ez a tér hiányzik, és az EU ebben fontos szerepet vállalhat. Tehát fontos, hogy a nőjogi aktivisták tárgyalhassanak a döntéshozókkal, illetve a konfliktus részeiről. Mert fontos, hogy a nőjogi aktivisták a saját igényeiket is elhelyezhessék a békével kapcsolatos napi rendeken illetve nőjogi kérdésekkel kapcsolatos napi rendeket. Csak nagyon-nagyon röviden elmondanám azt, hogy mi mit próbálunk megtenni a kihívások érdekében. Megpróbálunk hozzájárulni a békefolyamatok demokratizálódásához azzal, hogy a szociális igazságra törekvő beszédeket összekapcsoljuk a demokráciáról, biztonságról szóló párbeszédekkel, de egy esélyegyenlőségi perspektívából politika, politikusokat, döntéshozókat, a bázisból érkező hálózatokat, megpróbáljuk egy asztalhoz ültetni, folyamatos vitára lehetőséget biztosítani, és ezeket a koncepciókat meg megpróbáljuk kibőteni, ezt regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is megpróbáljuk megvalósítani, különösen ami Szíriát illeti, jelenleg az alkotmányról szól a vita, ezzel a vita fényében az exkluzió, a nők kizárása, szintén strukturális ezekben a folyamatokban, a béke folyamatban is, és általában jellemző az, hogy ez a kizárás érzékelhető. Támogatjuk az alternatív vita kibontakozását, a patriarchátus, a katonaság, a vallás, a fundamentalizmus, a gazdasági rendszerek közötti összefüggés megvilágításával, amelyek mind vonakodnak az esélyegyenlőségi változásokat megvalósítani, ez pedig a politikai agendák csúcsán igyekszenek megvalósítani az esélyegyenlőséget, az ENSZ biztonsági tanács határozatát, tehát 13-20-ast egy keretben próbáljuk meg megvalósítani, együtt az összes többi nemzetközi ember, illetve nőjogi eszközzel, a SZIDO elsősorban ilyen eszköz, és ez nagyon fontos a női jogokat, mint általános emberi jogot kell tekinteni. A nemzeti cselekvési terveket is támogatni szeretnénk, célként is, és eszköznénk is, azért, hogy a nők részvételét növeljük, a demokráciát erősítsük, ez sikerült is Irakban. Kutatókkal is együtt dolgozunk annak érdekében, hogy megfelelő gender koncepciókat alakítsunk ki, illetve megakadályozzuk a folyamatos erőszakot, diszkriminációt békeidején és háborúban is, ezt láthatóvá tegyük, hiszen nagyon ismeretes az, hogy a tudás előfeltétele minden más cselekvésnek és felépésnek. Vannak hosszú és rövid távú ajánlásaink, ami a hosszú távakat illeti három szinten a demokratizálódási folyamatot illetően. Azt gondoljuk, hogy ez a mozgalom, a demokrácia mozgalom, Fontos, hogy elfogadja a nők jogait gender perspektívából, tehát ide tartozik az emberi jogok, a szakszervezetek, a szociális mozgalmak tevékenysége is. Politikai szinten hiszünk abban, hogy az esélyegyenlőségnek prioritásnak kell lenni a politikai napirendeken, állami szinten pedig azt gondoljuk, hogy azonnali felépésre van szükség azért, hogy globális szinten valósulhasson meg a demilitarizáció és a lefegyverkezés. A vitákból az kerekedik ki, hogy az emberi jogok kérdésének előmozdítása lehetetlen a katonai kereteken belül hiszen az újból és újból visszatérő beszédek arról, hogy a nők jogai nem prioritás, és ezt mindig a nemzeti biztonság oltárán oltazzák fel, ol, olt, áldozzák fel. Ez mindig is így volt a felista mozgalom száz éves történelmében, ami a rövid távú döntéseket illeti. Két rövid távú cselekvés van és akció. Először is a kóták bevezetése nők számára, a formális béketárgyalásokon, tehát nagyon fontos, hogy a pártokra kótákat erőltessünk. Önök vannak abban a helyzetben, hogy ezt megtegyék. A nemzetközi közösség és meg kell, hogy tegye e, mindezt, a kóták bevezetését, és nagyon fontos a béketárgyások struktúráját is megváltoztatni azzal, hogy struktúrális módon lehetőséget biztosítunk a civil szervezeteknek arra, hogy ebbe bekapcsolódhassanak, mint nem katonai szereplő. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję i dopiero teraz pani Joel Köszönöm szépen. Most pedig Joel Jenny következik a külügyi szolgálattól. Tessék megadom önnek a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, nem csak azért, mert létrehozta ezt a ezt az eseményt, hanem azért is, mert a külügyi szolgálatot meghívta ide, hogy elmondhassuk, milyen munkát is végzünk mi ezzel kapcsolatban. A főképviselő asszony, aki az e- e- külügyi szolgálatot vezeti, mindig is odafigyelt a nőjogok kérdésére minden egyes utazás alkalmával elmondja ezt, mindig találkozik női jogi aktivistákkal, és mindig is beszél erről. Egy idézettel kezdeném. Nemrégiben itt járt az Európai Parlamentben a szíriai tárgyalások témájáról beszélt. Azt mondta, szégyen, hogy nincs több nő, nem volt több nő a tárgyalóteremben Genfben, sem a nemzetközi közösség képviseletében. Emma Bonino és jó magam képviseltük csak a nőket, sem pedig a delegációkban. Ezt mondta tehát Estanasszony. a szíriai tárgyalásokkal kapcsolatban. 14 év telt el azóta, hogy a 13-25-ös határozatát elfogadta az ENSZ. Mindannyian úgy érezzük, hogy nem történt még elég változás. A nők jogait továbbra sem tartják tiszteletben, a nők hangját továbbra sem hallják meg a béka folyamatok során. Örülök azért, ezért, hogy ma erről beszélhetünk. Egy jelentést hoztunk létre, amelyben leírjuk, hogy az Európai Unió hol is jár az ENSZ biztonsági, tanácsának, biztonsági tanács határozatának megvalósításában. 31 béke folyamatra, béke folyamat zajlott le 92-től 2011-ig, csak az aláíró feleknek csupán 4%-a volt nő, a fő mediátorok 2,8%-a és a tárgyalók 9%-a volt nő. Azt hiszem egyértelműek ezek a számadatok. Néha azonban így is megkérdezik, hogy és akkor mi van? Itt ebben a teremben azt hiszem nem kell elmagyaráznom, hogy miért fontos ez. De a probléma valójában két szinten merül fel. Az egyik az, hogy vannak jogi kötelezettségeink, és vannak szakpolitikai elkötelezettségeink, hogy a nők részvételét növeljük, hogy a béke folyamatokban több nő vegyen részt. Ismerik az ENSZ határozatokat, a 21-22-es határozat még erőteljesebb nyelvezettel beszél a nők részvételéről a békafolyamatokban. Az Európai Parlament egy jelentést készített a nők háborús helyzetéről. 2009-ben a közvetítői munka fogalmát dolgoztuk ki, és ez szorosan kötődik a női részvételhez. Létezik egy keret, egy politikai, egy szakpolitikai keret, egyértelmű dolgok vannak ebben benne, de még így sem tudunk megfelelni a követelményeknek. De máshogyan is lehet érvelni. És ez szerintem legalább olyan fontos, vagy talán még fontosabb, arról van szó, hogy hogyan lehetnek hatékonyak a békefolyamatok. Megvan egy részt a jogi kötelezettségvállalás, illetve kötelezettség, de láthatjuk azt is, és erre bizonyítékaink vannak, hogy föntarthatóbb a béke, hogyha a civil társadalom a nők részvételével ott vannak a tárgyalási folyamatokban. Talán az a szempont a legfontosabb, hogy hogyan lehet képviseleti jogot adni a nőknek, hogyan lehet a hangjukat hallatni, illetve milyen a struktúrája a béke folyamatnak, hogyan lehet azt lehetővé tenni, hogy a megfelelő csoportok legyenek ott, hogy a nők is tudják az érdekeiket képviselni a béke folyamatban. De van itt még egy szempont, még egy dimenzió, amire oda kell figyelni, ez pedig az, hogy a megfelelő témákkal foglalkoznak a béketárgyalások során. Tehát értenünk kell, hogy a nőknek mire van szüksége, honnan jönnek, illetve hogyan lehet az erőszaknak véget vetni a béke folyamat során. Tehát a gender kérdéseket sokkal jobban gender dimenziókat sokkal jobban meg kell érteni a lefegyverkezéssel kapcsolatban, vagy az alkotmányozással kapcsolatban is. Meg kell nézni, hogy az alkotmányozó folyamatban mik azok a lépések, ahol a nők státuszát, a nők jogait elő lehet mozdítani. Azt kell elérnünk, hogy azok a nők, akik a legjobban megszenvedték a háborút, meg tudják változtatni, még pedig gyökereinél fogva a háború kialakulásainak okait. Boszniában segélymunkás voltam, és a háborúban azt próbáltuk elérni, hogy az özvegyeknek el tudjuk, meg tudjuk szerezni a meg tudjuk, meg tudjuk küldeni a halotti bizonyítványt, hogy aztán a, a hagyatéki eljárásban ezt fel tudják használni. Tehát, hogy a saját tulajdon joguknak érvényt tudjanak szerezni, ez nagyon fontos volt akkor számukra, és rengeteg példa van ilyesmire. Tehát nem csak a tárgyalóasztalnál kell a nőknek szerepet biztosítani, meg kell nézni, hogy ki a többi tárgyaló fél, hogy a nemzetközi, el kell érni, hogy a nemzetközi közvetítők értsék a helyzet súlyosságát, és ez nyilván mindig az adott kontextustól függ. Mivel foglalkozik a külügyi szolgálat ezen témával kapcsolatban? Néhány példát szeretnék most elmondani. Utaltam arra, hogy a főképviselő asszony mindig is élen járt ebben a kérdésben, nőkkel, női szervezetekkel találkozott, mindig is bevonta őket a tárgyalásokba. Olyan, szer, olyan eseményeknek adott lehe, olyan események létrejöttére adott lehetőséget a a főképviselő azt mint például a Száheli Női Szervezetek konferenciája. Ott megbeszélhettünk azt, megbeszélhettük azt, hogy mire van szükségük, nem kapacitásra építést kértünk, hanem azt, hogy a nők részt vehessenek a tárgyalásokban. Mary Robinson, a nagy tavak régiójának ENSZ főképviselője, szintén hangsúlyosan képviseli ezt a témát tehát a nagy tavak térségében is a női képviseletet megpróbál próbál erét szerezni. El kell érnünk, hogy minden olyan EU-s képviselő, aki konfliktusos, háborús környezetben dolgozik, foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Nagyon sok képzést tartunk, tanfolyamot tartunk, partneri kapcsolatot ápolunk az ensz másokkal, és bármilyen megkeresésre válaszolunk. Mindent megteszünk, tehát, amit tudunk. Finanszírozunk is, nagyon sok békefolyamatot támogatunk finanszírozással a világ különböző részein. Nagyon nehéz lebontani, hogy a finanszírozásból mennyi jut pontosan genderrel kapcsolatos kérdésekre. Az EU a konfliktus megelőzésre körülbelül egy milliárd eurót költ évente, és ide tartozik a béke folyamat is. Itt ebben az összegben nagyon sok olyan projekt támogatása is van, Kelet-Timor, Koszovó, Libéria, ahol a nők jogait próbáljuk meg előtérbe helyezni, de adatgyűjtéssel is foglalkozzunk, milyen módszer működőképes, mi nem, milyen kapcsolat van a nők részvétele a folyamatok fenntarthatósága között. Egy eszközről külön szeretnék beszélni, ez egy finanszírozási eszköz. Nemrégiben hoztuk ezt létre, és az FPI-től, a külpolitikai eszköztől, tehát a bizottságnak ezen osztályától nagyon komoly segítséget kaptunk. Ez egy olyan eszköz, amit arra használhatunk, hogy a közvetítésben és tárgyalásban a szaktudást, a gender szaktudást növeljük, a nők részvételét növelhetjük a béke folyamatokban, a férfi és női közvetítők genderrel kapcsolatos szaktudását növeljük, a nők vezető szerepre jutását gátló tényezőket próbáljuk meg, meg, meg leépíteni, és ezzel az eszközzel azt hiszem, hogy eredményesek lehetünk. Szeretném kiemelni azt is, hogy a polgári és katonai EU misszióknak milyen szerepe lehet az erőszak sújtotta területeken. Vannak emberi jogi és gender tanácsadóink, a legtöbb ilyen misszión, pontosan azért, hogy a missziók teljes mértékben tudatában legyenek a kérdés fontosságának, különös tekintettel a nem erőszak kérdésére. Néhány általános jellegű megjegyzésem lenne. Nem lehet elégszer elmondani azt, hogy a nőknek mennyire alapvető szerepe van egy társadalom, egy társadalmi szövet kialakításában vagy kialakulásában. A, a háborúk pontosan erre a társadalmi ö, struktúrára ö, vannak hatással, így a nők építő szerepe, helyrehozó szerepe nagyon fontos. Ugye egyértelmű hatalmi viszonyok uralkodnak általában egy országban, a nők részvételét ez nem segíti. Itt kell megpróbálni valahogyan fellépni. A nőknek abbéli szerepét, hogy a szociális társadalmi szövedet létrehozzák, ezt nem lehet alulbecsülni, enélkül nincs hosszantartó béke. Ez a legnagyobb kihívás. Ezen kell dolgozni. Tudnunk kell, hogy mi az, ami igazán működőképes, hogyan lehet a nőket felruházni azzal a hatalommal, hogy kiálljanak saját magukért, Ezeket a kérdéseket kell folytonosan feltenni magunknak, és jó lenne, hogyha a következő konferencián most már jobb eredményekkel számolhatunk be. Köszönöm. Eredményekről számolhatunk be. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Teraz otwieram debatę. Bardzo proszę. Köszönöm szépen. Most e, megkérem a képviselőket, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Pani Gabriel. Gabriel asszony. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni minden hozzászólónak ehhez, ezekhez a kitűnő minőségi hozzászólásokért. Három kérdésem és há- három megjegyzésem lenne. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a helyzet nem volt eddig pozitív, nincsenek nők a béketárgyalásokon, egyetértünk abban, hogy valamit tennünk kell, és szívesen megkérdezném azt a hozzászólóktól, hogy az igaz, hogy szükség van a nőkre, de mit tegyünk azokkal, akik már ilyen pozícióban vannak. Most utalnék Ashton asszony példájára, több olyan nőre lenne szükség, mint ő, mert eh, hogyha ilyenfajta posztokra jutnak, akkor a nők helyzetét tovább tudják képviselni. szeretnék egy olyan dolgot is rámutatni, amit Jenny asszony talán nem említett eh, szerénységből. Elhívott engem um, Ashton asszony um, egy külügyi szolgálati ülésre, ahol nők voltak jelen női képviselők, nőkre van szükség, akik eh, a diplomáciai szolgálatoknál a béke érdekében fellépnek. Az EU-ban és a regionális szervezetnél nagyon sok olyan nő van, akik ilyenfajta tevékenységre alkalmasak. A következő kérdés az az, hogy hogyan reagálunk akkor, hogyha a nőket nem vonják be. Gondoljunk csak most az arab tavaszra, ott a nők nagyon aktívak voltak, és miért nem reagáltunk akkor, amikor az alkotmányokban mégsem szerepeltek a nők? Például Egyiptomot lehetne itt megemlíteni, de más államokat is, az ENSZ vagy az EU miért nem tett ezért? Utolsó kérdésem. Azért vannak nehézségeink, mert azt mondják, hogy párhuzamosan több vita is zajlik. Nem csak, hogy a nők szerepéről van szó a béke teremtés kapcsán, hanem a nők szerepéről is általában szó van, és két problémás terület van a nők elleni erőszak, illetve a nők oktatása. Ezek nagyon komplex és érzékeny témák, ezért kell, hogy a nők még magabiztosabban lépessenek fel. Tehát nem csak arról van szó, hogy a konfliktusok területén megsértik a nők jogait, itt is cselekedni kell, de ugyanakkor oktatásra van szükség a nők számára, hogy sokkal magabiztosabban tudják pozícióikat megvédeni és képviselni. Arra is szeretnék rámutatni, hogy természetesen a férfiakkal együtt kell eljárnunk, a férfiakat is meg kell nyernünk ehhez a célhoz. Nem túl sok nő van még abszolút csúcs pozícióban, Eston asszonyt lehetne itt említeni, de a súlyos konfliktusok területén a férfiak tárgyalnak, és azt mond, és úgy gondolom, hogy a nőknek is szerepet kell adni. Van olyan képviselő, aki szeretne még kérdezni? Nem látok senkit. Akkor én is felteszek egy kérdést hogyan értékelik az Európai Unió fellépését ezen a területen? Jenny asszony, milyen hatásai vannak a nők bevonásának az európai delegációba? Oh, okay. Can I say something? Yes. Okay. Reagálhatok? Mi nagyon kritikusak vagyunk feministákként, viszont néha az EU delegációk munkája a helyszínen nagyon-nagyon alapvető. És a következő tapasztalatokra tettem szert. Amikor az EU-s nagykövet mondjuk Ammanban ez különösen jellemző, ő mondjuk jelen van, részt vesz az összes párbeszéden, amelyet megszerveztünk, akkor teljesen más a légkör, és az üzenet is. 5-6 regionális párbeszédet szerveztünk eddig, ez egy női nagykövet, mindig ott volt, erőteljes üzenetet fogalmazott meg, és ez igenis változást eredményezhet, tehát ez kapcsolódik ahhoz, amit öntől hallottunk. Ami a férfiakat illeti, hát már nagyon fontos, hogy a, együtt dolgozunk, az emberjogi mozgalom férfi mozgalom, a béke mozgalom is, amikor azt mondom, hogy férfi mozgalomról van szó, akkor arra gondolok, hogy ők határozzák meg a struktúrát, döntenek, tehát együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezeket a mozgalmakat az esélyegyenlőség jellemzés érintse, hogy ezekre miért van szükség, hol vannak a kapcsok, amelyekről mind beszélünk. Tehát nagyon fontos teret nyújtani ennek, teret adni ennek, és ezeket egymással megvitatni, tehát ez egy nagyon fontos eszmecsere, és nagyon fontos, hogy elfogadják elemzésükben az esélyegyenlőségi perspektívát. Ami pedig az alkotmányt illeti, decemberben a legutóbbi ülésünkre került sor, a tréningünkre Szíriából, ami a jogászokat illeti, tehát hogy hogy kezeljük a konfliktusokat az alkotmányban, hova tegyék a gender pontokat, tehát, hogyha megnézzük ezt az egészet, akkor ez egy béke folyamat cél is és eszköz is egyben, hiszen térséget, teret biztosít a társadalom különböző szegmensei számára, és fontos, hogy a vitákra sor kerülhessen, hiszen tanultunk az egyiptomi konfliktusban, a szíriai nők is azt mondják, hogy ebből tanultak, tehát a képzéseken Marokkóból, Tunéziából, Marokkóból, Egyiptomból vannak jelen nők, hogy megország tapasztalataikat, és mi különösen hiszünk a tapasztalat cserében, mint metodológiában a képzés már más lapra tartozik. Léna minden bizonyal egyetért, tehát, hogy igenis van tere a békatárgyalásoknak, a nőjogi aktivistáknak. A nőjogi aktivisták eh, készen állnak, és nagyon-nagyon jól tudják, hogy mit akarnak. Tehát az önbizalom kérdése természetesen nagyon fontos, de mondjuk miért nem képezzük a férfiakat, hogy részt vegyenek a békatárgyalásokon, ők csak elmennek képzés nélkül, tehát akkor miért kell a nőket külön képezni erre? A nők fel vannak készülve, de strukturális tér nem áll rendelkezésükre. Ez a probléma, és ezen kell dolgoznunk. Csak ismételni tudom, amit hallottunk. Mi azt javasoljuk az ilyen típusú civil társadalmi fórumoknál, amelyek a véget béketárgyasokhoz kapcsolódnak, ezek nem kizárólag nőkből állnak, de mondjuk 50-50 százalékban, -50 jelen vannak a nők a civil társadalomban, és ők azon feladoznak, hogy egy ilyen teret létrehozzanak. Tehát nagyon érdekes megvizsgálni azt, és láttunk egy pozitívabb hozzáállást most már a genfi tárgyalásokon, de még nem látjuk az eredményeket, még nem értünk el a célunkhoz, közösen gondolkodunk, amikor a Círia delegációban ténő, tíz nő van, és a Genfi eh, tárgyások megnyitóján meglátogatották a különböző fontos delegációt, és eh, Eston asszony is nagyon világos volt az ő nyitó beszédében a Genfi tárgyásokon, ami szerint a nőket is meg kell hívni a tárgyalóasztalhoz, viszont őket nem hívták meg eh, az első szekcióra, mi lenne akkor, hogyha az egyik tagország eh, azt mondta volna, hogy egy percet feláldozunk az időnkből erre, sok mindent megígértek, de mondjuk mi lett volna az egyikük feláll, és azt mondja, hogy én egy percet adok önnek az én hozzászólási időmből, azért, hogy megtudhassuk, hogy ön mit gondol. Azt gondolom, hogy ez jelentős áttörés lehetett volna, de ez sajnos még nem történik meg. Tehát nekünk szükségünk van önökre, mindannyiunknak fontos, hogy meghallgattassék a szava, hiszen ez fontos, meg tudjuk változtatni a dolgokat, tudunk változtatni, és úgy érezzük, hogy ez egy konstruktív javaslat, tehát hogyha folyamatosan csak nyavajgunk amiatt, hogy nincsen elég nő, az nem visz sehova. Új elgondolásokkal kell előállni, és ez volna a mi javaslatunk, hogy bővítsük ki a béketárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, thank you. A couple Jenny asszony. Comments. I think... Köszönöm szépen. Néhány észrevétel. A nők hatalmi helyzetben jobb hálózatépítést folytathatnak, és ezen kérdésében jobban tudják hallatni a hangukat. Köszönöm, hogy említette azt a hálózatot, amelyet a külügyi szolgálatban létrehozott Kefi Esten. A külügyi szolgálat főtitkár helyettese Helga Schmidt elnökli ezt. A WIIS a Nemzetközi Biztonsági Kérdések női hálózata. Remélem itt vannak. Jó dolog, hogyha hálózatok is hálózatot építenek. Szerintem az ilyen magas pozícióban levő nők bizonyára elérnek valamit. Eston asszony mióta Eston asszony a külügyi szolgálatot vezeti, elérte azt, hogy a delegáció vezetőknek most már a 24% a nő, és amit hallottuk az előbb, ez igenis fontos. Ha egy női nagykövet részt vesz egy olyan eseményen, amit a civil társadalom szervez, ez egy nagyon komoly üzenet, az egy állítás. Az megmutatja, hogy mennyire komolyan veszük a dolgot. Aztán a nem erőszak kérdésében is Politikai akarat kell ahhoz, hogy ez napirendre kerüljön, hogy ez a biztonsági tanács elé kerüljön, hogy az összes nemzetközi vitában létre, jelen legyen ez a téma, és legalább olyan fontos lenne, mint az egyéb biztonsági kérdések. Mikor arról beszélünk, hogy hogyan lehetnénk aktívabbak akkor ezt mondom el, de megismétlem. A férfiak is lehetnek ugyanolyan, ha, ugyanolyan eredményesek, ugyanolyan hatékonyak, Például a közös biztonsági és külügyi politikai vezetők is lehetnek ugyanolyan ki, lehetnek kiváló vezetők, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők. Csak oda kell figyelni a nőkre is. Ruiz, Fimi. kap percet két percre. A NATO részéről, amiben bevontuk 2012-ben eh, a, a nőket a Chicagói csúcs eh, találkozón, és valóban ez sokat jelent. A következő találkozó Norvégiára fog sor kerülni, Afganisztán tekintetében. Itt a missziónk fő feladata, hogy támogassuk az afgán kormányt, a fő kormány eh, szerve megpróbálja bevonni a nőket is. Ösztönözzük a nők részvételét, eh, hogy vegyenek részt a választásokon, mint jelöltek, támogatjuk a minisztériumban dolgozó nőket. Nagyon nehéz mindezt elérni, de ez már papíron van, viszont a végrehajtása legnehezebb. A szexuális erőszak kapcsán tavaly talán többen is ott voltak azon a konferencián, amit a NATO részéről szerveztünk. Arról szólt ez a konferencia, hogy hogyan lehet leküzdeni a szexuális erőszakot a konfliktusok területén. Az ENSZ külön megbizotja is jelen volt. Nagyon jó volt a konferencia, sokat kell tenni, és ebben az évben a toborzásra fogunk beszélni, mert több nőre van szükségünk. I will tell you one thing. Training in our case, pre-deployment training is a national... Itt nemzeti felelősségről is szó van, nemzetekről van szó, és a nemzetek sem túlságosan sikeresek ebben a témában. Dziękuję bardzo i Köszönöm szépen. Merci Maria, merci pour tes questions. Je, je suis tout à mm, Nikola asszony, két kérdése szeretnék kitérni az arab tavasz kapcsán. Emlékszel arra, hogy amikor az arab tavasz kezdődött, akkor mindenki elfelejtette azt, hogy a Vivaldi eh, művében is négy évszak van, és csak a tavasszal foglalkozott mindenki, mindenki örült annak, amikor hatalomváltásra került sor. És ez volt az egyetlen dolog, ami mindenki számára fontos volt, a politikusok számára, és a hatalomváltást úgy értékelték, mint egy olyan kérdés, aminek célja a demokrácia. Viszont, hogyha a korábbi alkotmányt összevetjük a mostani alkotmányjal, az összes észak-afrikai kapcsán, az arab országok kapcsán, akkor kiderül az, hogy a nők jogokat veszítettek viszont senki nem próbált meg kérdéseket felvetni, amelyek megkérdőjezik a férfiak jogait. Ez az egyik dolog. A második kérdés pedig, amiről beszélni szeretnék, az a háború kérdése. Gondolhatjuk azt, hogy ez a vita lehet egy kicsit elméleti jellegű steril, a nőket aggasztja, Ha megnézzük a háborokat, ez a háború teljesen más, hogy indult, mint a korábbi évszázadok háborúit. Helyi háborúkról van szó, nemzeti civil háborúkról, és mindig is hatalmi háborúkról van szó. A háború után Európában a demokrácia elkezdődött az emberek jóléte is javul, viszont az összes háborúban, vagy kezdjük Irakkal, Afganisztánnal, szíriai háborúval, az afrikai háborúval, Líbiával, közép-afrikai köztársasággal, az összes háborúnak ugyanaz volt a célja, mégpedig a hatalom megszerzése egy érdekcsoport részéről, pártpolitikai érdekek mentén, stb. És semmit nem tesznek a polgár érdekében. Ezzel teljes mértékben egyetértek, ami az intézmények kapacitásait illeti, az LKS mert más nézettel rendelkezik. Ha valaki nő egy delegáción, akkor máshogy néznek rá. A legjobb, eh, ahogy az amerikaiak mondják, a legjobb eh, férfi erre a feladatra egy nő. Ezeket az erőfeszítéseket, a női arányt meg kell kétszerezni. És ahogy az intézményen képviseletében el kell, hogy mondjuk, nekünk intézményi érdekeink vannak, viszont tiszteletben kell tartani a stratégiákat, a mi intézményeink stratégiáit és politikáit. Éppen ezért azt javaslom, hogy minden egyes helyzetben be kell vonni a civil társadalmat, hiszen itt a polgárok képviseléséről van szó. Éppen ezért ezek az érdekek nem mindig azonosak, ezek volnának a végkövetkeztetéseim. Éppen ezért úgy érzem, hogy a mi konferenciánk nagyon fontos volt, hiszen egy olyan témáról van szó, amely újból és újból fel fog kerülni a napirendre, egy aktuális témáról van szó, és igenis történelmet írhatunk, mi nők, nagyon sok férfinak szüksége van arra, hogy ezt a történelmet megírják a nők. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm, a jelenlétet köszönöm, vendégeinknek az nagyon érdekes, nagyon fontos előadásokat. a nők erőteljes a szerepvállalás, a békefolyamatokban minden bizonyal egy olyan pont, amiről beszélnünk kell, és a nőket be kell vonni a tárgyalásokba, Ez pedig annak a ténynek az eredménye, hogy a nők számos területen diszkriminálódnak. Nagyon gyakran erőszak áldozatai, diszkriminálják őket a állásukban, a munkájukban, rosszabbul fizetik őket, alacsonyabbak a nyugdíjaik, és az életminőségük is sokkal alacsonyabb. A nőket és jobban érintik a természeti katasztrófák, és itt nekünk küzdenünk kell. a Erőinket bevetjük, Tisztában kell lennünk azzal, hogy a nőkre szükség van a béketárgyalásokon. Az Európai Parlamentben és csak 35%-a nő a képviselőknek. Ezeken a dolgokon változtatni kell. És itt a javaslat nagyon pozitív, például a kvóták bevezetésével, Ezekre a kvótákra szükség van, ha arra gondolunk, hogy a világon nincsen egy demokrácia sem, hogyha az emberek ebből kizárják.